Tisztelt vendégek, hölgyeim és uraim! Szeretném folytatni az ülést. A fizetésképtelenség eljárásra vonatkozó workshoppal. Először is elnézést a vendégeinktől, egy kicsikét késéssel kezdünk, ugyanis zárt ülést tartottunk egy egy nem túlságosan egyszerű ügyben, és intenzív vitát kellett folytatnunk, úgyhogy emiatt némi késéssel tudjuk csak megkezdeni a workshopot. Mindenkit szeretnék szívesen üdvözölni, Nora Walters urat, a McKenna Lang Aldridge brüsszeli irodájának munkatársát, Herr Daniel Fritzet, Hermann velte munkatársát, Anna Maria Pukstót, remélem helyesen ejtem, a Silence jogi irodából, Varsóból, Neil Cooper, Zolfo Cooper londoni iroda munkatársa, és Robert van Galen, a Nauta Dutil Amsterdam iroda képviseletében. Először meghallgatjuk az előadásokat, utána pedig a kérdésekre kerül sor. Miután Fritz úrnak korán indul a gépe, egy kicsikét módosul, a sorrend, tehát Daniel Fritz úr lesz a második, és hogyha konkrét kérdések Fritz úrhoz felmerülnének, akkor erre kéne rögtön sort keríteni, hogy meg tudja válaszolni. Úgyhogy akkor javasolnám, hogy Wouters asszonynal kezdjük, és ő egy tanulmány eredményeiről fog beszámolni, az európai szintű fizetés képtelenségi jogszabályok harmonizációjáról. Öné a szó. Is that okay? Okay. Uh, thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők és szakértők. Mielőtt ezt a jelentést felvezetném, egy rövid megjegyzéssel kezdeném. Azt kérték tőlünk, hogy tavaly, hogy ez a jelentés a, olyan szempontból eh, közelítsük meg, hogy eh, hívunk eh, minden olyan szakértőt, jogászt, bírót, csődbírót, jog, jogászprofesszort, könyvelőt, tanácsadót, akik foglalkoznak általában fizetésképtelenségi eljárásokkal. És hát mi így is jártunk el, amikor mi ezt a jelentést elkészítettük, akkor egyfajta egyetemi jellegű tanulmányt akartunk csinálni. Ez nem az Insol Europe-nak a véleménye, e, tehát ne hivatkozzanak, kérem arra, hogy e, a jelentésben ezt és azt írták. Mi ezt egyfajta tudományos munkaként fogtuk fel, amely gyakorlatilag tükrözi a szakmai e, tapasztalatainkat és szaktudásunkat. Önök azt kérték tőlünk, hogy a rendelet alapján és a rendelet egyébként az alkalmazható joggal, a joghatósággal foglalkozik. Azt kérdezték tőlünk, hogy szerintünk, szakértőnk szerint az anyagi jogot is jobban harmonizálni kell-e, és Kiküldtük ezt a kérdést a szakértőknek a különböző országokban, ez alapján született a konklúzió, úgy tűnik, úgy tudom, hogy mindenkinek sikerült megnéznie már ezt a jelentést, ez a weblapon már egy ideje eh, szerepel. 2012, 2012-ben eh, lépne hatályba ez a rendelet, majd Van Galen kollégám beszélni fog erről, ugyanis az Insol Europe egy munkacsoportot állított fel, amelynek keretein belül szintén bizonyos munkát el kívánunk végezni, és azt követően ott is majd egy jelentés születik. A rendelet, mint ahogy ezt a 11-es preambulum bekezdése is mondja, nem a harmonizációval foglalkozik alapvetően. Tíz éve van már egy alapharmonizációs rendelet, és azt látjuk, hogy nem nagyon működik a rendszer, ténybeli érveket lehet felhozni arra vonatkozóan, hogy milyen mértékben nem működik a rendszer. És tudom azt is, hogy a belső piaci főigazgatósággal kapcsolatban, főigazgatósággal is vannak kapcsolatok, illetve párbeszéd, elsősorban a bankok újraszervezésével kapcsolatban, amelynek során az is kiderült, hogy harmonizált fizetésképtelenségi eljárásra van szükség ahhoz, hogy ezeket a pénzügyi problémákat megoldjuk. Tehát mi a harmonizációról beszélünk, és látjuk visszamenőleg, hogy előfordult olyasmi, hogy egyik országból áthelyezték a cég székhelyét a másikba, és aztán ezzel kapcsolatban nem igen lehetett mit tenni. Most pedig úgy gondoljuk, hogy a fizetésképtelenségi e, eljárásról szóló rendelet felülvizsgálata során például az ilyen problémákra is lehetne választ találni, illetve adott esetben egyéb jogszabályokat létrehozni, mondjuk irányelveket a témák, illetve a problémák kezelésére. Látjuk tehát az előnyeit a harmonizációnak. Ahogy ez a rendelet jelenleg működik, úgy tűnik, hogy van egy főeljárás, és vannak másodlagos, van másodlagos eljárás. Ez az adminisztrációt növeli, a költségeket növeli, a különböző országokban különböző érdekek fejeződnek ki, és mi pedig azt látjuk, hogy a harmonizációnak lenne hozzáadott értéke, és adott esetben minden hitelezőtől, minden szereplőtől védené a vagyont egy ilyen eljárás, amelynek ráadásul a költsége is kevesebb lenne, ráadásul kiszámíthatóbb lenne a hitelezők szempontjából az, hogy mi lesz a kimenetele egy ilyen eljárásnak. Ez pedig elvezethet akár oda is, hogy adott esetben tőke áll majd rendelkezésre egy átszervezéshez, és nem kell csődbe mennie a cégnek. Ugyanilyen fontos megfontolás a munkahelyek védelme is. Látjuk tehát, hogy a további harmonizációnak már is vannak pozitív eredményei, illetve esetleges előnyei. Hogyan kell akkor ezt meglépni. Látom, hogy önök a listánkról négy olyan témát választottak ki, amelyek szerintünk a harmonizáció szempontjából jelentős. Daniel Fritz fog az első témával foglalkozni, mégpedig az avoidance actionökkel, az elkerülési jogcselekményekkel, amelyek egy kicsit megváltozott persze a címe és a témája eh, ennek a, eh, eh, ennek a, a, a témának. Az eljárás megnyitásáról, illetve a, az iratok benyújtásáról, a követelések követelések igazolásáról majd Anna Maria Pukstó fog beszélni. Neil Cooper pedig a vállalatcsoportokról fog beszélni külön, amely megint csak nagyon fontos abból a szempontból, hogy a harmonizáció, illetve a felülvizsgálat eh, milyen módon képzelhető el. Ezek olyan kérdések, amelyeket eh, mi a harmonizáció szempontjából fontosnak tartunk, ugyanakkor ezek olyan kérdések is, amelyeket eh, meg kell vizsgálni akkor, amikor felülvizsgálják a rendeletet. Két további dolgot azonosítottunk még, mint jelentős dolgot. Egy központi adatbázis az egyik, ugyanis most, amikor egy fizetésképtelenségi eljárás ügyében döntés születik, határozat születik, akkor különböző határidők állnak rendelkezésre, illetve a késedelem hossza eltér, és azt is látjuk, hogy a jelenlegi világban, ahol az e-commerce, az elektronikus kereskedelem ennyire elterjedt, jó lenne, hogyha a csődeljárásokat lezáró bírói döntések hozzáférhetőek lennének, és egyáltalán tudni lehetne azt is, hogy hova lehet ilyen keresetet benyújtani központilag. A következő kérdés az az igazgatók, az árnyékigazgatók, illetve a részvényesek jogi felelőssége. Azt is tudjuk, hogy van egyfajta csőturizmus, cégek átteszik a székhelyüket oda, ahol a fizetésképtelenségi eljárás rájuk nézve kedvezőbb, és ennek megint csak vannak például olyan, hát, van olyan háttere, hogy az igazgatók jogállása, illetve jogi sorsa dönti el az ilyen áthelyezéseket. Vannak olyan országok, ahol az igazgatók felelősek egy csődért, felelősség tehetők egy csődért, más országokban nem. Jelenleg úgy gondoljuk, hogy a harmonizációnak nem kell kiterjednie arra, hogy a harmadik országokat, illetve a szakértő, harmadik országok ítéleteit elfogadják, illetve a szakértők kvalifikációink bizonyos kérdéseire. Vannak olyan országok egyébként, ahol elfogadják, a harmadik országokban született végzéseket, bírói határozatokat más országokban. Nem azt gondoljuk, hogy jelenleg ez nem lehetséges, jelenleg nem lehetséges harmonizálni ezt a kérdést. A biztosítékok, a hitelezők védelme, vagyonjogi kérdések, megint csak eltérnek egyik országtól a másikig, tulajdonjogra vonatkozó kérdések, Eh, úgy gondoljuk, hogy ennek harmonizálása szintén túl messzire vezetne. Eh, Daniel Fritz eh, most akkor az elkerülésre irányuló jogcselekményekkel, az avoidance action fog foglalkozni, illetve az ő előadásában erről beszél majd. Köszönöm. Ja, schönen guten Tag. Üdvözlök mindenkit, hölgyeim és uraim, tisztelt elnök úr, képviselők, Szeretnék bemutatkozni, német jogász vagyok, fizetésképtelenségi ügyekkel foglalkozom. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, mégpedig annak eredményeként, hogy az Insolvent eh, Euro csoport tagjaként eh, tevékenykedtem, amiről eh, Nora az előbb beszámolt. Egyébként a német ügyvédi kamara fizetésképtelenségi jogra szakosodott tagozatának a tagja is vagyok. És ha megengedi, akkor én, megengedik, akkor én saját tapasztalatomról szeretnék néhány szót szólni a fizetésképtelenség területén szerzett tapasztalataimról. Itt látható az előadásom, és jó lehet, ez angolul szerepel, minden esetre én meg értésüket kérem, hogy most németül folytassam az anyanyelvemen. Nagy örömömre szolgál, hogy hogy felszólalhatok, és a, egy ilyen speciális csoport keretében egy ilyen speciális témával foglalkozhatok és számolhatok be róla, ami a fizetésképtelenségi jogszabályok harmonizálását illeti a különböző eljárásokat, és a tulajdonjog fenntartásáról is szeretnék röviden szólni. Ezek a témák külön figyel, különös figyelmet érdemelnek a fizetésképtelenségi jog összehangolása kapcsán, és nagy örömömre szolgál, hogy ma erről részletesebben szólhatunk. A fizetésképtelenségi eljárással, ha foglalkozunk, akkor a klasszikus megközelítésben ez egy olyan eljárás, egy csőd eljárás, amikor is a hitelezőket összevonjuk, tehát konkurzust hozunk létre, az a hitelezők követeléseit az adós rendelkezésre álló vagyonából teljesítjük, elégítjük ki. Anna Maria majd elsősorban a hitelezők kérdésével foglalkozik, és az én előadásomra rátérve a korszerű felfogásban itt nem csak arról van szó, hogy a hitelezők követeléseit teljesítjük az fizetésképtelenségi eljárás során, hanem itt az eljárásrend mögött bizonyos nemzeti politikai megfontolások is meghúzódhatnak, nevezetesen, hogy egy vállalat értékét meg kell menteni, a munkahelyeket meg kell őrizni. Ha fizetésképtelenségi eljárásról beszélünk, akkor a munkahelyek megvédése fontos szempont, és az eljárás nem pusztán az adósok és a hitelezők között rendezi az ügyleteket, hanem egy sor egyéb fél is, érdekelt fél ként jelenik meg. Itt látható ezen az ábrán, hogy szerepelnek itt a tulajdonosok, a vezetés, a munkavállalók is, a beszállítók, a hitelbiztosítók, ezek mind stakeholderek, érdekelt felek lehetnek, de lehetnek így például a bérbeadók is, és egyéb tulajdonosok. És most nézzük a fizetés képtelenség felosztásánál a különböző érdekelt csoportok jogait igyekszünk összevonni a különböző adósok esetében pedig szeretnénk a vizsgálati időszakban biztosítani ezeket az ügyleteket. És ez vonatkozik a korábbi vezetés, vállalatvezetésre, illetve a különböző szállítókra, az államra vagy állami hatóságokra, ahol is kritikus helyzetben gyorsabban lehet érvényesíteni a követeléseket. Az Európ jelentésében, tanulmányában is szerepel, hogy a fizetés képtelenség elkerülési jog nem egy általános jog, amely az egyes országokban különböző módon alakult ki, hanem ez egy olyan jog, ami még a római jogra vezethető vissza, az akció Paulianára, ahol is ami alapján aztán különböző módon alakult ez a jog a különböző jogrendekben. Ha megnézzük a különböző területeket, akkor hasonló jogcselekményekre bukanhatunk az egyes tagállamokban. A különböző különbségek tekintetében meg kell említeni azt, hogy abban lehet különbség, hogy ki élhet ilyen keresettel, és felmerül a kérdés, hogy milyen hosszú időre lehet visszanyúlni az olyan ügyletek kapcsán, amelyeknél ez az elkerülési jogcselekmény érvényesülhet. Az európai fizetésképtelenségi rendeletet is figyelembe véve az eljárás helye szerint lehet ezt megtenni, vagy más joghatóság joga szerint esetleg igénybe lehet venni fizetésképes biztosokat, illetve egyéb szakértőket az eljárás megnyitására. Mindenek eredményeként elmondható, hogy sok helyen ugyan kritika éri ezt a rendelkezést. És ez a jog élvezne elsőbséget. Itt bizalomvédő intézkedésekre is sor kerülhet a piac bizalom, vagy a jogrend bevetett bizalomra gondolunk. ahol is csalás gyanús esetekre került sor. Röviden összefoglaltam, hogy milyen kategóriákba sorolhatjuk ezeket az elkerülési jogcselekményeket. A jelentésben további részletek szerepelnek, de összességében elmondható, hogy alapvetően akkor kerül sor ilyen jogcselekményre, és ezeket semlegesnek kell tekinteni, amelyek a fizetési képtelenségi eljáráshoz időben közel esnek. De vannak olyan jogcselekmények is, ahol a csalás gyanúja is felmerül. olyan tranzakciók is lehetnek, ahol el, az a döntés születik, hogy bizalomvédelemre nem jogosult az egyik fél, vagy az érintett fél. Vannak olyan jogrendszerek, ahol az eljárási a fizetésképtelenség eljárás esetén ilyen ügyek felmerülnek. Itt eh, komoly kérdés, hogy az európai szinten milyen időszakok eh, érvényesülnek eh, az egyes ország jelentésekben, az Európa jelentésben ezt pontosabban részletezzük. Itt csak néhány példát soroltam fel. A legtöbb jogrendszerben a fizetésképtelenségi eljárás megkezdése előtti időszakok viszonylag rövidek. Németországban három hónap az időszak, Magyarországon 90 nap, Olaszországban 6 hónap. ugyanakkor ennél hosszabb időszakok érvényesülnek a csalásgyanús ügyekben, itt az említett esetekben 10 év, Magyarországon 5 év, és Olaszországban, ha jól tudom, csak két évig, két évre visszamenőleg érvényes ez az időszak. Insoweit wurden hier auch im Rahmen des vorliegenden Berichts gewisse Vorschläge. Itt különböző javaslatokkal eh, élt a csoportunk, ami a harmonizációt eh, illeti. Itt a kivételeket eh, meg kell szüntetni, a vonatkozó EU rendelet 13-as cikke szerint, és azokat az eseteket kellene különösen végig gondolni, ahol a felek család módon jártak el. Az egyik lehetőség a harmonizációra, hogyha az európai fizetésképtelenségi rendeletben külön kategóriát képviselnének a határokon átnyúló esetek. Itt egységes jog érvényesülhetne egy másik lehetőség keretében az eddigi alapvetően azonos mények alapján azonos jog érvényesülne nemzeti szinten, Ezeket a jogcselményeket külön, elkülönülten lehetne kezelni, és a visszamenőleges jogügyletek között különbséget lehetne tenni. Ez egy olyan jogi terület, ahol módosít, amit módosítani lehetne. Fragen in Bezug auf die Fortführung von Verträgen in der Insolvenz. A fizetésképtelenség kapcsán, ami a szerződések érvényesítését illeti, itt számos fél van, akitnek érdekeit védeni kell nem csak a hitelezők érdekeit, hanem az üzlettársakét, az ügyfelekét, a licencadókét, illetve a munkavállalói érdekeket. Az EU fizetésképtelenségi rendeletben is külön rendelkezések vonatkoznak ezen csoportokra, konkrétan például a munkavállalói csoportra, és a bérbeadókra. Hogyha összehasonlítjuk a különböző jogrendszereket, látható, hogy nehéz ezeket a jogterületeket monolitikus alapon kezelni. Itt különböző szerződésekről, munkaszerződésekről, bérbeadási szerződésekről van szó, amelyeket érdemes lenne egységes szempontból vizsgálni. A fizetésképtelenségi jog ö, jogok esetében érvényesülhetnének olyan rendelkezések, amelyek a munkavállalók számára megkönnyítik a követelések érvényesítését. Elképzelhetők olyan rendelkezések is, például Németországban van ilyen, ahol előírják a munkavállalók további foglalkoztatását. Ugyanakkor vannak olyan jogrendek, ahol a munkavállalókat külön jogok is megilletik, és elsőbséget élveznek a hitelezők rang sorában. A német jog az összes hitelezőt egyébként egyenlően kezeli. Ha a az érvényes szerződések tekintetében a harmonizációra gondolunk, akkor itt más fizetésképtelenségi rendelkezéseket is figyelembe kell venni, amelyek érintik az érdekelt hitelezőket. A rangsorolás például, vagy az előjogok kérdésére gondolok. További fontos pont. A kérdés gyakran felmerül a másodlagos fizetésképtelenségi eljárással kapcsolatosan. A rendelet ezt a másodlagos eljárást egyfajta kisegítő eljárásnak teke, tekinti. A gyakorlat rámutatott arra, hogy a másodlagos eljárás gyakran nem kívánatos, ha megfelelő ütemben és gondossággal történik az elsődleges eljárás. Ha figyelembe vesszük, hogy a munkavállalók vagy más érdekeltek eltérő bánásmódot kapnak, vagy esetleg előjogokat élveznek, akkor lehet érdeke a hitelezőknek egy másodlagos eljárás indítása, mert esetleg az eljárás helye szerinti államhoz képest más országban kedvezőbb ítéletre számíthatnak, vagy rangsorolást kaphatnak. És most ezen az ábrán néhány példát említek, hogy milyen különbségek vannak nem tartom túl drámainak annak megalapítását, hogy ami a felszámolási biztos lehetőségeit illeti, itt Franciaországban látható, hogy ezek az jogok hogyan fűződnek, vagy kapcsolódnak össze ha most itt a munkavállalókról beszélünk, Németországban nem élveznek külön jogokat, Itt az időszak három hónap, Franciaországban ettől eltérő rendelkezések érvényesülnek. A kollégáim ajánlásait szeretném most ismét megemlíteni, akik ezt a területet vizsgálták, ami a fizetésképtelenségi eljárások harmonizációját illeti. Számos témát kell vizsgálni, így például az általános szerződési jogot, jogi rendelkezéseket, ezeket fenn kellett tartani, vagy módosítani kell, illetve vannak bizonyos rendelkezések, amelyek a munkaszerződésekkel kapcsolatosan ezeket is meg kell vizsgálni fizetésképtelenségi eljárások kapcsán. További kérdés a másodlagos fizetésképtelenségi eljárások hat, ö, hasznossága-e vagy sem. Angliában született ö, olyan döntés, hogy ezek nem feltétlenül kívánatosak, és az otani jog szerint kell kezelni a hitelezőket. Mások rendek azonban ismernek ilyen modelleket, és még végezetül a tulajdonjog fenntartása, megtartása is a vizsgálatom tárgyát képezte. Itt talán konkrét kérdéseket lehetne intézni ehhez a kérdéshez, ugyanis ez önmagában egy külön probléma. Én nagyon röviden említettem csak hogy például a szállítók számára ez egy biztosíték lehet a áru leszállítását követően a címzett birtokába kerül az árunak, de ez nem jelent feltétlenül biztonságot a szállító számára. És elképzelhető a tulajdonjog hosszabb időre történő fenntartásáról vagy megtartásáról is megállapodni, és ilyenkor a viszont eladása is lehetőség lehet. A tulajdonjog megtartása lehet egy előírás a bankok részéről, mint biztosíték. A tulajdonjog megtartása, ha a harmonizáció tárgyát képezné, akkor ez egy olyan kérdés, amit a dologi biztonsítékokkal együtt kell kezelni. Ez alapvetően az ötös cikk, tehát a fizetésképtelenségi rendelet ötös cikkére épül. Ez egy olyan rendelkezés, amire azért kerül sor, mert a jogalkotók akkoriban úgy ítélték meg, hogy a biztosítékok területén nagyon eltérők az egyes nemzeti gyakorlatok és jogi rendszerek. A reform kapcsán a biztosítékhoz fűződő jogait mindenféleképpen rendezni kell, és biztosítani kell ezen jogok érvényesítését. Tehát minden a biztosítékkal kapcsolatos kérdéseknek is a napirenden kellene szerepelniük. El kell dönteni, hogy itt egy egységes rendszert szeretnénk-e elérni, vagy például a brit floating charge-hoz hasonló megoldást találni, mert például a tulajdonjog megtartása, mint intézmény ismeretlen több országban. Tehát ennyit kívántam elmondani, és most a kérdéseiket válom. Akkor a kérdéseket először Fritz úrhoz várjuk, mert ő neki el kell mennie, úgy tűnik, hogy nincsen. Köszönöm szépen. Egy rövid kérdésem lenne a másodlagos eljárásról. Természetesen itt a gyorsaság, ami problémás az eljárás során, és jó eredményeket lehet elérni a gyorsaság mellett. Vannak eredmények ezzel kapcsolatban országokra lebontva. Igen, nagyon szívesen a szolgálok magyarázattal. Itt a e témában az országok összehasonlítása nem feltétlenül egyszerű, de egy rendelet létezik már fizetésképtelenségi eljárásokra annak érdekében, hogy a fórum shoppingot elkerüljük. Felállítottuk tehát a jogi hátteret, mindenképpen jogi utakat próbáltunk annak érdekében meghatározni, hogy ö, ne ö, vándoroljanak el mondjuk egy gyorsabb eljárás vagy előnyösebb eljárás reményében az egyes felek más országokban. Nem szeretnénk mi jogalkotóként, hogy kompenzációként használják föl a különböző mondjuk hitelezők eltűnésére ezt a rendszert. A jogalkotó így ö, találta mindezt jónak, ami a felszámoló biztosokat illeti. A felszámolók számára nehéz volt a jog érvényesítése egy másik országban, ezért ö, a második ö, másodlagos eljárás lehetőségével rendelkezünk most már, az európai felszámoló most már határokon átnyúló módon képes fellépni, és együttműködésre is lehetőség van mondjuk olasz, német kollégák között. Annak érdekében, hogy a hitelezőket megvédhesse. Mondjuk egy A állam munkájából induljunk ki, de mondjuk a B országban is egy eljárást megindítottak, ott a munkavállaló egy másodlagos eljárásra számít az A országban, mondjuk az, az Egyesült Királyság beli bíróság azt mondja, hogy egy olyan rendeletre van szükség, mely alapján más országok hitelezőit úgy kell kielégíteni, mint hogyha létezne egy másodlagos eljárás. Miért van ez így? Ha például vannak olyan vállalkozások, amelyek más országokban is dolgoznak, majd Nél is beszél erről, mondjuk vállalatcsoportok esetéről van itt szó, amennyiben tehát mondjuk egy vállalatcsoport esetében van egy vállalkozás, egy általános vállalkozás, öt különböző leányvállalattal, és ezek a leányvállalatok mondjuk 20 különböző jogi egységet képviselnek, akkor nem adhatók el mondjuk úgy egy leányvállalatot, nem összakíthatom félbe a munkát, hiszen ez pénzbe kerülne. Mondjuk három leányvállalatot szeretnék megtartani, a többit nem. De ha van egy másodlagos eljárásom, más ügyvédekkel, más bíróságokkal, más csődbírókkal, akkor az, e, ez az eljárás az összes vállalkozás értékesítésére vagy transferére, átruházására nem megfelelő, más csődeljárást kell érvényesíteni. Köszönöm, mondja az elnök úr, és köszönöm az előadást és a magyarázatot, most pedig Anna Maria Puszkónak adom meg a szót. Remélem jól ejtettem a nevét. Dear Chairman, ladies and gentlemen. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim! Anna Maria Pukstó vagyok. Én partner vagyok a Salans ügyvédi irodában, és én egy ügyvéd vagyok Lengyelországban. Röviden beszélnék azokról az ajánlásokról, amelyek a 2010-es javaslatban szerepelnek a harmonizáció témájában a fizetésképtelenségi eljárások területén. Három dologról fogok beszélni, az eljárások indításáról, a követelések benyújtásáról és igazolásáról, illetve a reorganizációs tervekről. E, először is hadd magyarázzam el, illetve hadd utaljak arra, amit Nora és Daniel is mondtak, úgy gondoljuk, hogy a harmonizáció ezen a három területen hozzájárul majd a hatékonysághoz, tehát a fizetésképtelenségi eljárások hatékonysága az, illetve kiküszöböli a fórum shopping ösztönzőit is. A különböző tagállamok eh, fizetésképtelenségi jogának eh, harmonizációja ugyanazokat a célokat eh, szolgálja, amelyek a fizetésképtelenségi rendeletben is meg vannak fogalmazva, különösen annak kettes és négyes preambulum bekezdésében. A harmonizáció megteremtené a feltételeit az egyenlő bánásmódnak a hitelezők vonatkozásában, és ahogy Daniel is mondta, ennek a területnek a harmonizációja elvezethet a sikeres restru átszervezésekhez, amelyek eh, azért lennének fontosak, mert így sikerülne megmenteni munkahelyeket és alacsonyan tartani a munkanélküliséget. Végezetül pedig a harmonizáció hozzájárulna ahhoz is, hogy növekedne az, a fizetésképtelenségi eljárásoknak a átláthatósága és a kiszámíthatósága. Ez különösen a hitelezők szempontjából fontos. Ez önmagában már egy védelmi intézkedésnek minősül, hiszen így védhetőbbé válnak a jogos elvárásaik. Először is akkor beszéljünk az első harmonizációs területről, nevezetesen a fizetésképtelenségi eljárás elindításáról. A feljegyzés négy területet azonosít, ahol a harmonizáció megtörténhet, nevezetesen a fizetésképtelenségi eljárás megnyitásának a szövege, aztán az ilyen eh, eljárás nyitására jogilag képes cégek, illetve az, hogy mi a szerepe az eljárások megindításában az adósoknak. Különböző tagállamok különböző rendelkezéseket tartanak érvényben ezen a területen. Két féle csoportba lehet ezeket a különbségeket csoportosítani. A az adósok minősít, minős vonatkozásában lehetővé teszi a csődejártás megindítását azoknak is, akik még nincsenek teljesen fizetésképtelen állapotban. Mások, más tagállamokban már csak a fizetésképtelen adósok kezdeményezhetnek ilyen eljárást. Az előző csoportban a még fizetőképes adósok arra számítanak, hogy a jövőben válhatnak fizetésképtelenné, őket a hitelezők ellen illeti meg bizonyos védelem. Más országokban ugyanez a védelem a hitelezőktől csak a már fizetésképtelen adóst illeti meg. Mit jelent az, hogy védelem a hitelezőktől? Nos, nem morat, kifizetési moratórium, illetve Eh, jogcselekmény felfüggesztés, jogcselekmény moratórium formáját öltheti ez. A múltban erős ösztönzők eh, voltak a fórum shoppingra, akár arra is sor kerülhetett, hogy át telepítették a céget egy másik joghatóság alá, és ott indították el a fizetésképtelenségi eljárást mert ott az óvintézkedések a cégnek kedvezőbbek voltak. A Cœur de la Défense kérdése, megpróbálták megvédeni magukat a hitelezők fellépésétől, ugyanakkor itt jelentkeznek olyan problémák, mint a joggal való visszaélés, illetve a fórum shopping. Második szinten különbségek figyelhetők meg a fizetésképtelenség meghatározásában. Majdnem minden tagállam a likviditási tesztet alkalmazza. Egyes joghatóságokban van még további teszt, például a mérleg teszt, a pénzügyi fizetési mérleg teszt, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy a ö, cégnek a követelései alacsonyabbak, mint a, az adósságai. Emellett további kritériumokat lehet felállítani, például a meglévő vagyon értéke, és ez szembeállítva az adósság mértékével. Ez megint egy olyan teszt, amely eh, figyelem, amelyet figyelembe lehet venni. Eh, Lengyelországban például nincsen törvényes küszöb vagy indikátor arra vonatkozóan, hogy vagy amely engedélyezné, lehetővé tenné a hitelőnek azt, hitelezőnek azt, hogy fizetésképtelenségi eljárást indítson. Lengyelországban csak akkor indítható fizetésképtelenségi eljárás, hogyha az adós nem fizeti az adósságot. Tehát különböző tesztekkel dől el a fizetősképtelenség sorsa. Adott esetben ugyanolyan pénzügyi helyzetben levő cégek megfelelhetnek ezeknek a feltételeknek egyes tagállamokban, míg más tagállamokban nem. Ez azt eredményezi, hogy más az esetleges kimenetele a bíróságon kívüli megegyezésnek is, amely arra irányul, hogy a pénzügyi nehézségeket megoldják, illetve elkerüljék a csődeljárást, amely magától értetődően egy csődbiztos kinevezésével jár, felszámoló biztos kinevezésével jár. A, az adósnak minősülő entitások meghatározása során megint csak eltérnek az egyes tagállamokban alkalmazott adós kategóriák vannak olyanok, amelyek ezek közül indíthatnak fizetésképtelenségi eljárást, mások nem. Vannak olyan országok, ahol objektív kritériumokat kell figyelembe venni. Olaszországban például nem lehet kisadósok, kisadósok nem, ellen nem lehet felszámolási eljárást indítani. Lengyelországban pedig, ha az adósság egy parlamenti aktus eredménye, akkor az nem teszi lehetővé, hogy az ilyen adósokkal szemben eljár, fizetésképtelenségi eljárás induljon. Figyelembe kell venni a hitelezőknek a jogos elvárásait. A hitelezők ugyanis elvárhatják azt, hogy egyfajta kollektív eljárást indítsanak az adósokkal szemben, és nem pedig egyénileg kelljen érvényesíteniük a követelésüket. A fizetésképtelenségi eljárás harmonizálása e tekintetben politikai szempontból és versenyjogi szempontból is jó lehet. Ha kizárjuk az egyes állami támogatásokat, akkor arra azért kell, hogy sor kerüljön, mert azok tiltott állami támogatásnak minősülhetnek a szerződések értelmében. Ami a fizetésképtelenségi eljárás indítását illeti, minden tagállamnak megvan a maga rendszere arra vonatkozóan, hogy az adós milyen körülmények között indíthat ilyen eljárást, uh, may uh, have the Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben az állami szervek is felléphetnek eljárásindítási igényel. Egyes tagállamok azonban feltételeket fűznek a hitelezők fellépéséhez. Például a Svédországban látunk erre példát, ott egy biztosítékkal ellátott hitelező, amelynek a biztosítéka elég arra, hogy lefedje a teljes követelését, nos, egy ilyen hitelező nem indíthat felszámolási eljárást, illetve fizetésképtelenségi eljárást. Ezek a különbségek olyan helyzeteket eredményezhetnek, ahol a hitelezők más elbírálás alá esnek az elsődleges és másodlagos eljárások indítása tekintetében. A rendelet 29. cikke értelmében bármely olyan fél indíthat eh, felszámolási eljárást, bármely személy vagy hatóság, aki, illetve amely jogosult fizetésképtelenségi eljárás megindítására kérelmezésére annak a tagállamnak a jogszabályi szerint, amelynek területén belül a másodlagos eljárás megindítását kérik. Tehát a az adott példánkban a svéd hitelező Svédországban főeljárást nem indíthat, de egy másik tagállamban indíthat másodlagos eljárást, mert ott ezt a jogát nem korlátozza semmilyen előírás ugyanebben a más, ugyanezen más joghatóságban második, másodlagos eljárást is indíthat. Ugyanígy ez a svéd cég más országban indíthat elsődleges felszámolási eljárást, viszont saját hazájában másodlagos eljárást nem indíthat. A következő téma a kötelező felszámolási eljárás indítás az adós részéről. Erre vonatkozó szabályok megint csak eltérnek. Lengyelországban a hitelezőnek, bocsánat, az adósnak két hete van a fizetésképtelenség bekövetkeztétől számítva arra, hogy eljárást indítson saját maga ellen. Spanyolországban viszont ez a határidő két hónap, sőt, ez még kitolható, hogyha az adós a bíróság előtt bizonyítja, hogy tárgyalásokba bocsátkozott a hitelezőivel a kompenzáció vonatkozásában. A lengyel határidő ehhez képest kifejezetten szigorúnak tűnik. Ennek a határidőnek a hossza behatárolhatja az adósnak azt a képességét is, hogy bíróságon kívüli átszervezéssel oldja meg a problémáit, vagy akár újra tárgyalhassa az adósságát, vagy reorganizációs tervet fogadhasson el, e, készíthessen, amely az eljárás során bírósági elfogadás lehetőséget nyújt e, az életben maradására. Hogyha túl szigorú a határidő, akkor az adós lehetőségei jelentősen csökkennek. Másfelől viszont a nagyon laza határidők, a hitelezők megsegítését tolhatják ki, és bekartárolhatják a lehetőségét az egyéni fellépésnek is. Most pedig a második témával szeretnék foglalkozni, a követelések benyújtása és igazolása. Nyilvánvaló, hogy átláthatóság és hatékonyság szempontjából a követelések benyújtása és igazolása jelentősen befolyásolja a hitelek, hitelezők lehetőségét arra, hogy kielégíthessék igényüket. Az egyes tagállamok nagyon eltérő szabályokat alkalmaznak a követelések igazolására, először is a határidők vonatkozásában. Egyes tagállamokban a törvény szabja meg a határidőket, más tagállamokban a törvény egy minimum és maximum határidőt szab meg. Angliában a bíróság szabja meg a határidőt például. Fontosabb ennél azonban az, hogy a határidők teljesítésének elmulasztásának mik a következményei. Lengyelországban a határidő elmulasztásának következménye nem terjed ki arra, hogy a hitelező felléphessen az igényének kielégítése érdekében az eljárás során. Vannak azonban olyan joghatóságok, ahol ez a jog megszűnik akkor, hogyha a hitelező nem tartotta be a követelés benyújtásának határidejét. Erre a témára kitér a 40. cikkében a rendelet is, amely előírja a bíróságok és a felszámoló biztosok számára azt, hogy minden ismert hitelezőt értesítsenek az eljárás megindításáról, és a követelés benyújtásának határidejéről. De itt ismétlem és hangsúlyozom, hogy minden ismert hitelezőre vonatkozik ez a kötelezettség amennyiben e, nagyon gyakran előfordul, hogy a külföldi hitelezők nem ismertek. A határidő elmulasztása akár jogvesztő is lehet a hitelezőkre nézve. A hitelezők leggyakoribb aggodalma ez, hiszen a hazai hitelezők ismerik a szabályokat, és a külföldi hitelezők védelme érdekében azt javasolnánk, hogy ezen a területen szülessen meg a harmonizáció. Az utolsó terület, ahol a harmonizáció szerintünk hasznos lehet, az a reorganizációs tervek területe. Szerintünk a reorganizációs tervek témájában történő harmonizáció a sikeres átalakítások, átszervezések szempontjából rendkívül fontos. A bizonyos gyakorlati szabályok megakadályozhatják a reorganizációs tervek kialakításának a lehetőségét, kidolgozásának a lehetőségét, és ilyen esetekben az eljárás befejezése válik szükségessé. Egyes tagállamok között megint csak nagyon jelentős különbségek észlelhetőek már ami a reorganizációs terveket illeti. Egyes joghatóságok területén csak az adós készíthet ilyen tervet, más országokban pedig vagy a hitelező is készíthet ilyen tervet, vagy pedig befolyásolhatja a folyamatot. Abban is mutatkoznak különbségek, hogy hogyan fogadható el egy ilyen terv, illetve hogy milyen többséggel lehet elfogadni ezt a tervet. Itt most nem megyek ki a részletekbe, kérem, hogy ezt, ezeket a részleteket a jelentésben keressék meg. A különböző érdekeltek szerepe eltérő tehát, és ezek a különbségek megint csak a fórum shopping irányába hatnak. Éppen ezért véleményünk szerint a fizetésképtelenségi eljárásnak ebben a témában való harmonizálása nem csak, hogy csökkenti a fórum shopping ösztönzőit, hanem egyelő esélyeket teremt az átszervezések vonatkozásában is, hiszen az egyes tagállamok ugyanabba a jogi keretbe eh, kényszerülnének. Köszönöm. Köszönöm szépen. Neil Cooper része következik a vállalat csoportok esetében a fizetésképtelenségi eljárásokról fog szólni. Köszönöm szépen, elnök úr! Nyilván tudja, hogy a harmonizációra irányuló ajánlásaink meglehetősen korlátozottak. Ennek pedig az oka nem más, mint a vállalatoknak a ingatlan törvényel, a szerződéses joggal, illetve az országukkal országukban érvényesülő eljárásokkal kell együtt élniük, és a fizetésképtelenségi eljárás mindezen jogokkal összefügg. Ha ezeket a jogokat harmonizáljuk, amelyek a keretében a vállalatok működnek, akkor nem lehet ennek közepén csak a fizetésképtelenségi jogot harmonizálni. Én az Uncitralnál dolgoztam évtizedeken át, és ez ott egy konszenzusos kérdés volt. Olyan szabályokra van szükség, amelyek eh, a nemzeti jog alapját képezhetik. Én eh, a világban keretében kb. 30 eh, különböző ország jogát vizsgáltam, de nem repülhetünk csak be úgy egy olyan joggal, ami máshol működik. És tudom, hogy sok szakértő azért, mert úgy gondolja, hogy egy bizonyos jogszabály X országban működik, az máshol is működne. De ennél még izgalmasabb téma a vállalat csoportok esete. Mexikó és Új-Zéland kivételével a fizetésképtelenségi jogszabályok esetleg meglehetős eltérést mutat. A vállalatcsoportok a leg általánosabb társasági forma. Ha körbe tekintünk Európában, akkor a legtöbb munkavállaló, és most nem a kisvállalkozókról beszélek, nagyvállalatok alkalmazásában áll. És ha egy vállalatcsoport csődöt mond, akkor óriási számú munkavállalót érint ez a kérdés. Ha megnézzük a vállalati struktúrákat, akkor ez olyan, mint egy húzalozási ábra. És itt a vállalati struktúrák a korlátolt felelősség koncepciójából alakultak ki. Ennek azonban komoly korlátai vannak, hogy ilyen részekre tudjuk felosztani a struktúrákat. Ez nem egy új probléma. Ha megnézzük a csőd eljárása vonatkozó egyezményt a 80-as évekből, az Egyesült Királyságban, a felsőházban az egyik képviselő rámutatott, hogy az egyik fő hibája ennek az volt, hogy nem foglalkozott a vállalatcsoportokra. Az UNCITRAL keretében és a határokon átnyúló esetekben a vállalat csoportok kimaradtak. Tehát ez egy eléggé fogas kérdés. De az idők megváltoztak. A vállalatcsoportokat eddig figyelmen kívül hagytunk, de a legtöbb beszállító nekik szállít, a legtöbb munkavállalót ők foglalkoztatják. A szerződő felek általában nem azt az egy-egy részleget tekintik, amely a csoport része. Az Egyesült Államokban két eljárás létezik az administratív és az lényegi vagy anyagi konszolidáció. Az Egyesült Királyságban is különböző megoldásokat alkalmaznak, elsősorban biztosított társaságok esetében. A polgári jogi joghatóságokon belül az egymásba kapcsolódó egyességek merülnek fel. Colin Snakesman is rá utalt, utalt a különbségekre. Itt konkrétan távközlési cégcsoportokról volt szó egész Európában. A francia rész egy francia vállalat tulajdonában volt, a belga egy belgáéban, a spanyol spanyoliban, stb. Amikor KP, a KPM csődöt mondott, egyetlen egy fél sem tudta kimenteni. Itt több száz millió dolláros beruházásról volt szó Európában, de azóta ez már romokban hever, benőtte a gaz. Mert nem tudták összevonni ezt a, a vállalat csoportot Közvetlenül 430 ezer főt foglalkoztattak, ezen kívül még feltetőleg több százezer egyéb szerződéses viszonyuk volt, mert nem volt, és minden ez a kudarc annak volt betudható, hogy nem volt megfelelő koordinált eljárásrend. Nem tudták koordinálni a vállalatcsoportot. Az UNCITRAL elé vittük ezt az ügyet, egy ideig, sőt évekig vizsgáltuk, és végül is az administratív koordinációt a szubstantív konszolidációtól megkülönböztetük. Ezt a két kategóriát állítottuk fel. Az administratív koordináció fenntartja a külön egységeket, a külön jogi személyiségeket, Itt közösen vagy egyidejűleg lehet meghallgatásokat szervezni, a hitelezőkkel is megfelelően tudunk tárgyalni, illetve lehetővé teszi, és ez nagyon fontos, az eszközök érvényesítésének koordinálását is. A tervezés az Egyesült Királyságban történt, bizonyos alkatrészeket Spanyolországban gyártottak, más részeket Hollandiában, Németországban szerelték össze, és ebből állt össze végül is a jármű. Az egész folyamat integrált volt. Alapvetően fontos tehát, hogy ezeket a vállalatokat úgymond együttesen adjuk el, annak érdekében, hogy a munkahelyeket meg lehessen őrizni. A hitelezők nagyon gyakran nem tudják, hogy kikkel állnak szemben. És a fizetésképtelenségben eljáró képviselők koordinációja is nagyon fontos. Ehhez képest a szubstantív, a lényegi konszolidáció az előbbieken túlmegy, de egy ö, csöbörbe vonja össze az eszközöket és a tehát a kilevéseket és a tartozás. A vállalaton, vállalati csoporton belüli tartozások is nagyon fontosak. Az uncitrál azt állapította meg, hogy itt ilyen esetekben csak a szélsőséges esetekkel kell foglalkozni, a csalásokkal, vagy olyan esetekben, amikor nem lehet megkülönböztetni, hogy mely eszköz pontosan melyik vállalat részhez tartozik. A lényegi konszolidáció szerintem egy igen hatékony eszköz lehet. Nézzük meg, hogy mire van szükség. Először a bíróság közötti együttműködést nézzük meg a jelenlegi rendelet értelmében, amikor is egy vállalat esetében az elsődleges és a másodlagos eljárásban a fizetésképtelenségi biztosoknak együtt kell működni, vagy a felszámolási biztosoknak együtt kell működniük. Az a probléma azonban az, hogy nem ugyanazzal az adóssal állnak szemben. Tehát itt jogi engedélyre van szükség az együttműködésre. Enélkül ugyanis úgy tűnhet, hogy itt beleavatkozunk egy másik joghatóság eljárásaiba, és ezt nyilván mindenki el akarja kerülni. Hogyan lehet ezt megtenni? A bíróságokat fel kell világosítani, és ezt az, ezeket az engedélyeket meg kell szerezni praktikus, gyakorlatias egyetműködésre van szükség. Az eljárás beindításához közös kereseteket kell alkalmazni, és a joghatóságok attól függően is változnak, hogy itt most határokon átnyúló vagy belső ügyekről van szó. Ez úgy tűnik, hogy nem egy nagy ügy, de ez a leglényegesebb pontja az eljárásoknak. Ha összeférhetetlenség van, ezzel meg tudunk birkózni további biztosok kijelölésével, ami a fizetésképtelenségi eljárásban résztvevő képviselőket illeti, általában a, őket a csoport tagjai nevezik, nevezik ki. Nagyon fontos annak biztosítása, hogy ők ugyanúgy együttműködjenek, mintha egyetlen egy jogi személyről lenne szó. Ez végül is nem egy túlzott kérés. Úgy érezzük, hogy nekik maximálisan együtt kellene működniük. A bíróságnak lehetnek eszközei ennek elő segítésére, illetve elérésére. Többek között úgy, hogy úgymond határokon átnyúló megállapodásokat kötnek, a különböző államokban eljáró fizetésképtelenségi vagy felszámolási biztosok között. A Maxwell ügyben 99-ben erre sor került az USA és az Egyesült Királyság vonatkozásában. Azóta is több ilyen eset volt. Ezeket az eseteket említjük egyébként a kiosztott anyagban is. Nemrég kötöttük meg a kilencedik multinacionális igazságszolgáltatási kolokviumot a Világbank, az UNCITRAL és a és egy további szervezet égisze alatt. Egyetlen ország bírája sem emelte fel a szavát az ilyen típusú megállapodások ellen, hogyha különböző joghatóságokban folynak az eljárások. Ugyan felmerült a kérdés, hogy jogi jogilag képes-e mindenki ilyen megállapodásokat kötni, de végülis a bíróság jóváhagyásával ez megtehető. Köszönöm szépen, elnök úr, ennyit kívántam ma szó. Nagyon szépen köszönöm és végezetül Robert van Galen a rendelet jövőjéről, illetve jelenlegi helyzetéről fog szólni. Thank you very much, Mr. Chairman, for the opportunity to... Köszönöm, elnök úr, ezt a lehetőséget, hogy én magam is mondhatok valamit a fizetésképtelenségi eljárásra. Először is az általános tudnivalókat ismertetném, illetve a rendelet történetével kezdeném. Az EK szerződés 220-as cikke tartalmazott egy olyan rendelkezést, amely arra szólította fel a tagállamokat, hogy a bírósági ítéletek kölcsönös elismerésének útjában álló akadályokat számolják fel. Ezt 68-ban öntötték egy, formá, olyan, egy egyezmény formájába kereskedelmi és polgári ügyletek vonatkozásában, ugyanakkor ez nem vonatkozott a fizetésképtelenségi eljárásokra. Egy fizetésképtelenségi szerveződésnek számos változata született, ugyanakkor ehelyett végül is egy rendelet valósult meg 2000-ben tehát az eredeti kötelezettség 2000-ben valósult meg ezzel a rendelettel. Az eredeti fizetésképtelenségi rendelet, amely 2002-ben lépett hatályba, egy nagy lépést jelentett előre, ugyanis addig a addig a nemzetközi elszá- fizetésképtelenségi rendszer gyakorlatilag egy bék hátuljára elfért volna, most pedig ez immár az európai jognak egy komoly részét lefedi. A fizetésképtelenségi eljárás azokkal a fizetésképtelenségi eljárásokkal foglalkozik, amelyek a tagállamokban indultak, akkor, hogyha a tevékenység fő központja szintén az Európai Unióban van. A befektetési cégek, bankok és biztosítók nem tartoznak a hatája alá, ugyanakkor a hitelintézetek és biztosítási cégek vonatkozásában külön szabályok léteznek. Szabályokat tartalmaz a rendelet a joghatóságra, a végrehajtásra, az alkalmazandó jogra vonatkozóan, és szabályok vannak a rendeletben az elsődleges és másodlagos eljárások között fennálló kapcsolatokra is. Az elsődleges eljárás abban a tagállamban indul, ahol a komi van, tehát a főtevékenység központja, másodlagos eljárás indítható abban a tagállamban, ahol ugyanannak az adósnak van vagyona. E Szintén tartalmaz ez a rendelet egy olyan szabályt, ami szerint a bizottságnak 2012 előtt kell, 2012-ig, illetve 2012-ben egy jelentést kell elkészíteni azzal kapcsolatban, hogy módosításra szorul-e a rendelet. Említette már Nóra kollégám azt a munkacsoportot, amelynek én vagyok az elnöke, és amely a fizetésképtelenségi rendelet esetleges megváltoztatásáról tárgyal. Az Insol Europe a, az európai fizetésképtelenségi eljárásokkal foglalkozó szervezet, szakértők, bírók, ügyvédek vesznek részt ebben a szervezetben és ebben a munkában, és mindezer emberek a nemzetközi felszámolási, illetve fizetésképtelenségi eljárásokkal foglalkoznak. Ugyanis erre a témára szerveződött az Insol Europe. Ez a munkacsoport, amelynek én vagyok az elnöke, most ajánlásokat próbál megfogalmazni azokban a témákban, ahol szerintünk átdolgozásra vagy változtatásokra van szükség. Én azt gondolom, hogy itt felsoroltam a legfontosabbakat. A jelenlegi egyes cikk egyes bekezdés azt mondja ki, hogy ez a rendelet fizetésképtelenségi eljárásokra kell alkalmazni, amelyek az adós részleges vagy teljes vagyon lefoglalását és felszámolá kijelölését foglalják magukban. Éppen ezért ez a rendelet nem vonatkozik azokra az eljárásokra, ahol az adós már birtokom belül van. Ez ismerős az amerikai csődeljárásokból. Ezért is van az, hogy a külföldi felek nem szeretik az európai eljárást, mert nem tudják, hogy ki fogja uralni vagy irányítani az eljárást. Ezért az egyik téma, amit át kell gondolni, az az, hogy kiterjesszük-e a rendeletet azokra a, az eljárásokra, ahol az adós birtokon belül marad, vagy még rendelkezik a vagyon felett. E, a másik kérdés, amit át kell gondolni, hogy az Ausztráliában vagy Kanadában indított eljárások vonatkozásában mi legyen a tekintő, mi legyen a, a, a teendő, mert a vonatkozó nemzetközi jogszabályt egyes tagállamok elfogadták, a legtöbb nem. Illetve mit tegyünk azokban az esetekben, hogyha a fő tevékenységi kör az New Yorkban van, tehát az EU-n kívül, ugyanakkor Németországban is jelentős tevékenységet folytatott a cég, eh, és ebben az esetben Németországban is érdemes eh, eljárást eh, indítani, akkor mi legyen ezzel az esettel. Aztán felmerül még magának a kominak a definíciója is. A Komi meghatározásának három következménye van. Először is eldönti azt, hogy melyik tagállam küldi a felszámoló biztost, illetve eldönti azt, hogy melyik bíróságnak van joghatósága a fő eljárásra, és eldönti azt is, hogy melyik jog lesz alkalmazandó a fő eljárásra és különösen az alkalmazandó jog vonatkozásában, e, illetve az alkalmazandó jogkérdése miatt van annyi komi turizmus. Hiszen az adós megpróbálja a komit áttelepíteni oly módon, hogy az a fizetésképtelenségi egély eljárásra egy olyan tagállamban kerülhessen sor, ahol vele úgymond jobban bánnak. A kérdés az, hogy ezt a turizmust a továbbiakban is támogatni akarjuk-e, vagy sem. Erről is elmélkedik most az Insol Europe. A következő a harmadik felek inrem dologbeli jogai. E, a harmadik cikk azt mondja, hogy a az inrem jogokat nem érinti az eljárás megindítása azon vagyon vonatkozásában, amely más tagállamban található. Tehát, ha Belgiumban indul a főeljárás, és az adósnak van vagyona Németországban is, és ezeket a vagyonokat, ezt a vagyont egy német banknak van oda ígérve, akkor azokat, azt a vagyont nem érinti az eljárás, csak azokat a vagyonokat, amelyek, csak azt a vagyont, amely Belgiumban van. Kérdés az, hogy ezt a distinkciót fenntartsuk-e, vagy a Németországban megtalálható vagyont az adott példában, a fenti példában ugyanúgy tekintsük, mint, és ugyanaz legyen a jogi sorsa, mint a belgiumi vagyonnak. A következő téma a munkaszerződések, illetve a foglalkoztatottság, foglalkoztatás. Na most itt arról van szó, hogy a munkaszerződésekre tagállam munkaszerződésekre alkalmazandó jogszabályai vonatkoznak. Na most, ha Belgiumban indul az eljárás, és a francia jog szerint működnek a munkaszerződések, akkor az elbocsátásokra a francia szabályok vonatkoznak, beleértve a francia fizetésképtelenségi szabályokat is. A következő kérdés az, az és ebben nagyjából egyetértés van, hogy e, ez a e, szabály nem tér ki a munkavállalók követeléseinek a rangsorolására. Ugyanakkor, ha egy vállalkozást, és erre utalt, Daniel Fritz, áttelepítenek, akkor a fő európai szabály az, hogy a munkaszerződéseket is úgymond cipelik magukkal. Ez a fő szabály, de van alól a kivétel, akkor, hogyha felszámolás zajlik, tehát olyan fizetésképtelenségi eljárás, amely a gyakorlatban felszámolási eljárás. Ez egy kivétel, Hollandia és egyéb tagállamok eh, E, ezt megragadták ezt a lehetőséget, Németország nem. Tehát, ha Hollandiában indul az eljárás, miközben a munkaszerződést a német jog uralja, és a, egy vásárlót talál a vállalkozás, akkor a kérdés az, hogy a munkaszerződéseket a német jog alapján magukkal magával hurcolja a cég, vagy a holland jog alapján nem. Emellett a káros cselekmény témája van még. Rányt okozó cselekmény. E, itt kettős teszt áll a vagyonkezelő rendelkezésére, hogyha meg akarja semmisíteni a hátrányt okozó cselekményt, a szerződés szabálya és a fizetésképtelenségi eljárás alapján, joga alapján is lehet eljárást indítani, tehát példát mondva a holland jogban szinte lehetetlen egy szerződést semmisé nyilvánítani, akkor a felek számára adott esetben hasznos lehet, hogyha ha a holland jog szerint járnának el. A következő részt kihagyom, de rendkívül, mert rendkívül technikai jellegű, és ez a, magában a, az anyagban viszont megtalálható, folyamatban lévő teljes eljárásokról lett volna szó. biztosított jogok a következő téma. Hogyha a főeljárás Hollandiában van, viszont a második, másodlagos eljárás Franciaországban, akkor előfordulhat, hogy van egy preferált követelés, ami preferált követelés a francia jogban, vagy a francia eljárásban, az egy egyszerű követelés a hollandiokban. A 20. cikkben van egy eh, kitétel erre vonatkozóan, eh, mi történik akkor, hogyha először van egy elosztás Franciaországban, és másodszor egy elosztás Hollandiában, egy kielégítés, eh, mi történjen tehát Hollandiában akkor, hogyha egy preferált kielégítése sor került Franciaországban. A biztosítással kapcsolatos jogokra vonatkozóan nincsen ilyen kitétel a rendeletben, tehát hogyha a vagyont Franciaországban már lekötötték, és ezt a jogot érvényesítik, akkor az nem világos, hogy a maradvány követelést Hollandiában hogy kell kezelni. A következő téma az a másodlagos eljárás, illetve a reorganizációs terv. Erre vonatkozóan jelenleg nincsen szabály arra, hogy mi a hatása a, az elsődleges eljárásban tehát ilyen jogcselekménynek a másodikos eljár, másodlagos eljárásban szereplő vagyóra. Van egy ö, létesítmény, tehát Franciaországban, és van egy másodlagos eljárás Franciaországban. Legyen ez a példánk. Amíg a cég még életben volt, addig egy leasing szerződést kötött a francia létesítménnyel, mondjuk von, a, autókra vonatkozóan. A kérdés az, hogy ha ez a két eljárás már zajlik, akkor hol lehet ezt a leasing szerződést felszámolni, illetve véget vetni ennek. A, melyik felszámoló biztos teheti ezt meg? A fő eljárás felszámoló biztosa, vagy a másodlagos eljárás felszámoló biztosa? Tehát egy hatálybeli kérdésről van itt szó. Jelenleg a fizetésképtelenségi rendelet erre a kérdésre nem válaszol, hogy ilyenkor mi legyen. Ugyanakkor egy felülvizsgálat után érdemes lenne erre is kitérni. Ez fontos, nem csak azért, mert különbség van a között, hogy melyik felszámoló vethet véget ennek a szerződésnek, hanem az abban is különbség lehet, hogy változik az, hogy milyen jog szerint lesznek ezek a szerződések befejezve hogyha mondjuk a holland biztos teszi ezt meg, akkor a holland szabályok szerint kell azt a szerződést lezárni, ha pedig a francia felszámoló biztos, akkor a francia jog alapján kell azt a szerződést eh, megszüntetni. Neil már beszélt a következő témámról, és az utolsó kérdés az, hogy a harmonizációs kérdéseket eh, pedig a 30-es kérdéseket tárgyalni kell -e ebben a rendeletben, ezzel kapcsolatban egy korábbi jelentés már az Insol Europe kiadott, és erről a témáról megint csak volt már itt szó. Éppen ezért én be is tudom itt fejezni az előadásomat, és köszönöm, hogy lehetőséget kaptam. Nagyon szépen köszönöm minden szakértő igen értékes előadását, és most a kollégák kapnak szót, ha vannak kérdéseik, vagy lehet, hogy teljesen letaglózta őket ez az információ áradat. Kliphol, köszönöm szépen. Két, három rövid kérdésem lenne, nem tudom, hogy ki tudja leginkább megválaszolni. Először is a végén Robert említett a hitelezők rangsorolását, illetve a különböző megoldásokat. Franciaország és Németország, vagy Franciaország és Hollandia között ti jogvitában ki az illetékes, és hogy a fizetésképtelenség előtt ki vizsgálja felül az ügyet, illetve ki tudja megállapítani, hogy itt vállalatcsoportról van-e szó, vagy az érdekközpont figyelembevétele esetleg más mást követelne, mint egy másodlagos érdekközpont. Amikor a harmonizációról beszélünk, az egyes jogrendek közötti eltérésre tekintettel, különösen a precedens jogrendszer és a polgári jogrendszer között a bíróságok megállapodhatnak bizonyos dolgokban, de a precedens például a precedens jogot alkalmazó országokban megkötheti a bíróság kezét az alkalmazandó jog tekintetében. Hogyan fest a dolog? Köszönöm szépen a kérdéseiket, kérdéseket. Én igyekszem az első és a harmadikra megválaszolni, Nél, Nél pedig a másodikat. Ami a rangsorolást illeti a fizetős képtelenségi rendelet szerint a másodlagos eljárás esetén ezeket az érintett eszközöket védelemmel látják el, körbe kerítik, és a felosztást a fő eljárás szerint határozzák meg. Tehát a Hollandiában zajlik az elsődleges eljárás, akkor a holland jog szerint történik a felosztás, a másodlagos eljárásban pedig az adott, mondjuk jelen példában a francia jog szerint történik a felosztás. ha preferált hitelező, tehát francia jog szerint preferált hitelezőnek történik kifizetés, és mondjuk 50%-ot megkapott Franciaországban, ha bár a rendes hitelezők semmit nem kaptak, Hollandiában pedig ő már egyszerű hitelezőnek minősül, akkor az 50%-át a holland jog szerint kell megosztania. A harmonizációval kapcsolatosan több kérdést kell megkülönböztetnünk. Amikor mi a harmonizációról szólunk az anyagunkban, akkor elsősorban a fizet teljes képtelenségre vonatkozó jogszabályokra összpontosítottunk az eljárás megnyitására, a keresetek ellenőrzésére és az átszervezési tervekre. Ezek azok a kérdések, amelyek nem nagyon kapcsolódnak a különböző jogrendek sajátosságaihoz, tehát nem függnek azokkal össze, ezeket viszonylag könnyebb harmonizálni, mint például a jelzálogjogot, díjakat és egyebeket, amelyek igen eltérőek a tagállamok között. És ez az az egyik ok, ami miatt azt javasoljuk, két szempontból, hogy egyrészt könnyebb ezeken a területeken harmonizálni, másrészt pedig a fizetésképtelenségi eljárás keretében hasonló vagy azonos átszervezési terveket lehetne alkalmazni a különböző országokban. Nem tudom, hogy ezzel válaszoltam a kérdésekre. Ami a vállalatcsoportokat illeti, nagyon gyakran az anyavállalat nem rendelkezik értékkel az anyavállalat nagyon gyakran nem más, mint a részvényesek csoportja általában óriási adóssággal, tartozásokkal rendelkezik. Ez lehet egy alanya vállalat is. Egy más típusú csoportról nem tettem említést még. Európában három szobajöhető alcsoport lehet, és ezeket külön-külön kell kezelni. Ezek külön továbbra is működhetnek. Az UNCITRALon belül megvizsgáltuk, hogy van-e csoportnak van-e komia, vagy pedig egy kevésbé pontos definíciót alkalmazunk az érdek termékek megjelenésével kapcsolatosan. Ha koordinálni tudjuk az eljárásokat, és jó néhány évvel ezelőtt a Kent Construction vállalat ügyével foglalkoztam, nem csak Írországban, hanem közel-keleten is rendelkeztek vállalatokkal, de egyben kellett kezelni a csoportot, mert ugyanazokkal az üzletfelekkel állt a kapcsolatban nemzetközileg. De nagyon gyakran az adósságot fel kell osztani, és szét kell tagolni. Köszönöm szépen, Rekner asszony. A hatállyal kapcsolatosan szeretném, szeretném megkérdezni, a nem teljesített követeléseket össze lehet-e vonni, illetve egymással szemben elszámolni, mennyire tágan vagy szüken kellene ezt megfogalmazni. Ha jól értem, akkor a kérdés arra vonatkozik, hogy a nem nettó fizetésképtelenségi eljárás tárgyát képező követelésekre kérdezett. Esetenként ha egy eljárás keretében nem lehet követeléseket elégíteni, akkor azt át lehet vinni egy másik eljárásra. Az egyik jellemzője az eljárásnak, hogy lehetnek, fennmaradhatnak teljesítetlen követelések. Három megoldás van. Az egyik az átszervezési terv, amely kezeli az ilyen követeléseket. A második, amit különösen magánszemélyekkel és nem vállalatokkal kapcsolatban látunk, nevezetesen az adós vagy csődbe jutott szemét mentesítik a követelések alól, és vállalatok esetében pedig gyakran a csődeljárás követően feloszlatják a vállalatot, tehát nincs vízkereset. Az utolsó lehetőség pedig az, hogy az eljárást követően fennáll, továbbra is fennáll a követelés, és hogyha új eszközöket szerez a vállalat vagy a magánszemély, akkor abból elégíti ki. Nem tudom, hogy ez válasz-e a kérdésére. Szeretném én is kiegészíteni. A legtöbb vállalat Európában egy állami biztonsági hálót is alkalmaz, ami bizonyos korlátokat jelent a munkavállalók tekintetében. A munkavállaló prioritást élvezhet a rangsorban korlátok mellett az ezt a, ezt a korlátot meghaladó követelések nem biztosítottnak tekintendők. Az állami biztonsági hálózat és a prioritási követelések teszik ki általában a munkavállalói követelések zömét. nagyon ritkán fordul Európában, hogy három hónapon túli bértartozások lennének, míg egyéb tartozásoknál a két év sem kizárt. De vannak különbségek is az egyes rendszerek között. Vannak olyan rendszerek, ahol a munkavállalók maximumot kapnak, más tagállamokban pedig a teljes bért megkapják. Azt hiszem, hogy itt félreértés volt. Én eh, elsősorban a munka díjakra, eh, a bérekre gondoltam. Itt természetesen vannak eh, országok közötti különbségek a tekintetben, hogy hogyan értelmezik a munkabéreket, illetve a követelések kielégítését, hogyan lehet ezeket egymással összevetni, mert lehet, hogy nagyon tágan vagy szűkebben értelmezik. Tehát úgy érti, hogy ezek a, ezeket a szabályokat harmonizálni kéne? Ezt a témát nem dolgoztuk fel. Mert úgy gondoljuk, hogy ez az adott tagállam jogára tartozik. Itt azért volt probléma, mert ez a társadalombiztosítási rendszerekkel is függ, összefügg, és ezek megröben eltérnek az egyes tagállamokban. Most ennek a harmonizációja, a társadalombiztosítási rendszerek harmonizációját is feltételezné. Ez csak az én megítélésem talán a koordinációról lehetne beszélni, inkább nem a harmonizáció. Nekem is lenne egy kérdésem. Ha jól értettem mindent, önök azt javasolják, ami a megközelítést illeti, egy, hogy egy három szakaszos vagy fokozatú megoldást alkalmazzunk. Végezetül a mi munkánk egy jogalkotási kezdeményezésben fog kicsúcsosodni egy jelentésben. Erre a háznak reagálni kell, illetve a bizottságnak is, ami a fizetésképtelenségi rendelet további továbbfejlesztésére vonatkozó javaslat megszületését fogja jelenteni. A harmonizáció, és Fritz úr itt felsorolt néhány indokot. A harmonizáció számomra nem eh, irányelvet jelent, mert azt az egyes tagállamoknak át kell ültetniük a eh, jogrendjükbe. A második szakasz a határ eh, rokon átnyúló tevékenységet folytató vállalatcsoportok esetében az az első benyomásom, hogy itt a harmonizációs irányelv nem a megoldás, hanem inkább egy rendelet lenne, ami bizonyos eljárási kérdéseket szabályozna, például, hogy a bírósági eljárások esetében, vagy az ügyészségi eljárások esetében a határokon átnyúló együttműködést kellene biztosítani. Tehát ezt egy rendelet szabályozna, és a harmadik pont, amiről Gallen úr említést tett, az alkalmazandó jogra vonatkozó rendelkezések. amelyeket nem re, harmonizáltak európai rendelet keretében. Tehát ez egy három szakaszos javaslat a bizottság részéről. Nem tudom, hogy ezt teljesen rosszul értettem, vagy pedig ezt meg tudja erősíteni, hogy ilyen megközelítésre gondolt. Nem tudom, hogy ki kíván válaszolni erre a kérdésre. No, sir, I don't think you've got the... Nem, nem uram, úgy tűnik, hogy teljesen jól értelmezte, amit mi itt mondtunk alapvetően. Szűk a harmonizáció szükségessége, leginkább eljárási, és mi erre vonatkozóan fogalmaztunk meg ajánlásokat. Nagyon szépen köszönöm. Vannak-e még további megjegyzések, vagy Cooper úr megválaszolt mindent, akkor úgy látom nincsenek további kérdések, akkor őszinte köszönet, rendkívül hasznos volt ez a workshop, megkönnyíti lényegesen a munkánkat, és még egyszer köszönöm és szerencsés utat, és akkor nem sokára le is zárjuk az ülésünket. A 40-es pont van még csak hátra a szubszidiaritással kapcsolatosan. A holland képviselőház és szenátusa fordult hozzánk egy javaslathoz, illetve a bizottsághoz, a polgár és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról szóló vélemény, ennek átdolgozásáról, mármint hogy az erre vonatkozó rendeletre vonatkozó átdolgozásról. Ha nincsenek ehhez hozzászólások, akkor április 1 lesz a következő ülésünk, és viszontlátás.